kedden hét jogszabát fogok aláírni a tanács elnökével e, együtt, a rendes, e, olyan jogszabályokat, amelyeket a rendes jogalkotási eljárásban fogadtunk el. Ezeknek a jogszabályoknak a címe az ülés jegyzőkönyvében olvasható. Most pedig áttérünk a napi rendünkre. A napi rend